Bene. Buongiorno a tutti. Üdvözlök mindenkit. Megkezdjük a mai ülést. Emberjogi Albizottsági ülést. Tegnap egész napos ülésünk volt, ma ma délelőtt a napi rendben is látszik, hogy Ali bin Samik al Márival folytatunk eszmecserét, a Katari Nemzeti Emberi Jogi Bizottság elnöke. Szeretném ö, szervezési szempontból pontosítani, hogy arab tolmácsolás a 25-ös csatornán érhető el. szeretném üdvözölni itt az Európai Parlamentben Albin Samik Al-Márit, a Katari Emberi Jogi Bizottságnak az elnökét. A Katari Nemzeti Emberi Jogi Bizottságnak a feladata, hogy garantálja és mozdítsa elő az emberi jogi helyzetet nemzeti szinten és nemzetközi szinten is A státuszt kapott a Nemzeti jogi Szervezetek minősítésében. Ez azt jelenti, hogy a párizsi elveknek teljes mértékben megfelel. Ez gyakorlatilag a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények minősítési rendszerébe illeszkedik. Nemrég dr. Ali bin Samik Al Márival találkoztam egy katari látogatásom során, és részletes megbeszélést tartottunk, és úgy gondoltam, hogy érdemes ezt az eszmecserét a bizottságunk előtt is lefolytatni. 2015-ben választották meg Ali doktort második mandátumára, filozófiai és politikatudományi végzettsége van, a Kajrói Egyetemen végzett. A mai feladatunk az, hogy a nemzetközi emberjogi szabályok katári helyzetét mutassuk be, milyen előrelépések történtek, és gondolom, hogy az öböl válság emberjogi hatásáról is be fog számolni a vendégünk. Anélkül, hogy tovább húznám az időt, már is átadom a szót Ali úrnak. 10-15 percre, tessék. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية Köszönöm, tisztelt elnök úr! Először is eh, szeretnék eh, köszönetet mondani a Pánceri úrnak, az Emberi Jogi Albizottság elnökének. Továbbá szeretnék mindannyiuknak köszönetet mondani, akik az Emberjogi Szakbizottság tagjai, azért, hogy felszólalhatok önök előtt, és beszámolhatok azokról a kihívásokról és azokról a lehetőségekről, amelyek a Katari államban most jelen vannak. Ahogy Páncéri úr is mondta, a Nemzeti Emberjogi Bizottság alakításának a célja, az emberi jogok védelme országunkban. Ez a Nemzeti Bizottság több partneri kapcsolatot alakított ki nemzetközi szervezetekkel, az emberi jogi főképviselővel, az Amnesty International-el, a Human Rights watch és más nemzetközi intézményekkel is. Az emberi jogi helyzet Katárban Erről szeretnék beszámolni, milyen lehetőségek állnak előttünk, milyen kihívásokkal kell szembenéznünk. A Nemzeti Bizottság a megalakításától kezdve a mandátuma alapján dolgozik, vagyis az emberi jogok védelme és az emberi jogi helyzet előmozdítása a Katárban. A Nemzeti Bizottság előtt nagyon sok kihívás áll a munkája során. és a bizottság azon dolgozik, hogy a nők jogát, a migránsok jogát, a nők politikai jogait védje. A kihívások között fontos a migráns dolgozók helyzete, Ahogy tudják, a migránsok migránsok dolgoznak nálunk 80%-os arányban Katárban. Ami a migráns dolgozók jogait érinti, itt nagyon sok kihívás áll előttünk. Az egyik például a fizetések kifizetésének késedelme, aztán az igazságszolgáltatási jogok érvényesítése, a munkakörülmények, a szállással kapcsolatos jogok érvényesítése, és ezek a problémák elsősorban a migráns dolgozók kapcsolatosak. Itt nagyon sok kihívás áll előttünk. A Nemzeti Emberjogi Bizottság a megalakításától kezdve folyamatosan ajánlásokkal élt, és ezeket az ajánlásokat a kormánynak küldtük el, azért, hogy a problémák megoldásához hozzájáruljunk, illetve a nehézségeket eloszlassuk. A kormány reagált, de mi a Nemzeti Bizottságban úgy gondoljuk, hogy a kormány válasza az nem felelt meg az elvárásainknak. Egy nemzetközi kampányt, kampány indult, szakszervezeti kampány, és örülünk annak, hogy most már nemzetközi szinten is megindult ez a kampány, és ez segít minket is a válsághelyzetek megoldásában, a kihívások kezelésében. 2013-at követően egyre komolyabban veszi a kormány is ezeknek a helyzeteknek a kezelését. 2014-ben Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség is fellépett a problémák megoldása érdekében. 2014-t követően a kormány is már aktívabban lépett a problémák megoldása érdekében. a fizetésekkel kapcsolatban egy programot állítottak fel. A kifizetésekben jelentős a késedelem a migránsok fizetésének a kifizetésében, de felállítottak egy rendszert azért, hogy azok a vállalkozások, akik migránst alkalmaznak, egy bankba kell, hogy befizessék a fizetéseket, és a bank feladata, hogy kifizessék ez e, a fizetését a dolgozóknak. A késedelmek így csökkentek, az új rendszer eredményes volt. 2015. decemberében Katári kormány egy új törvényt fogadott el. A kafala rendszerről van szó, ennek a felszámolásáról. Az új forma pedig már szerződéses kapcsolatot jelent a munkavállaló és a munkaadó között. Ez egy jelentős előrelépés volt, ez egy jelentős reform. Így a kafált rendszert sikerült megszüntetni, és egy új szerződéses rendszer sikerült felállítanunk a munkavállalók és a munkaadók között. Az igazságszolgáltatási eljárások nagyon hosszúak. 2017. augusztusában született egy új törvény, aminek a keretében felállítottak egy bizottságot a bírósági emberjogi kérdéseknél a késedelem megoldása érdekében a kormány még egy törvényt elfogadott, ez elsősorban a munkaadókra vonatkozik. Mi a Nemzeti Bizottságban mindig is követeltük, hogy legyen egy olyan jog, ami a háztartási alkalmazottak jogait védi. 2017. augusztusban született meg ez a törvény. Ez a törvény védi a háztartásban dolgozók jogait. 2017. október 27-én a minisztertanács elfogadott egy sor módosítást. Ezek a munkavállaló és a munkaadó közötti munkakapcsolatot rendezik. Az új intézkedéseket követően a kormány felállított egy alapot a dolgozók biztonsága érdekében. Ezek az új törvények, az új szabályok, amelyeket az utóbbi időben a, az állam bevezetett. Ugyanakkor ezen reformokat követően és módosításokat követően el kell azt is mondani, hogy a helyzet javult. A Nemzetközi Szakszervezeti Konfederáció tovább folytatja a munkáját, és pozitívnak ítéli meg a reformokat, amelyeket Katár bevezetett, és ösztönzi a többi országot is, hogy kövesse a katári példát a migráns dolgozókra vonatkozó szabályok reformálása területén. A reformok tehát működnek, új szabályok, új törvények érvényesek, de vannak egyéb kihívások is. Az egyik jelentős kihívás a tényleges végrehajtása ezeknek a törvényeket. Néhány héttel ezelőtt Páncéri úr találkozott Katár miniszterelnökével, és garanciát adott arra, hogy a kormány tovább fogja folytatni a reformok végrehajtását. A munkaügyi miniszter és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet között megállapodás született egy együttműködési megállapodás született, és Katárban megnyitottak egy irodát egyelőre három éves időszakra, amely nyomon követi az új intézkedések végrehajtását. Nagyon sok egyéb kihívás is áll előttünk, ezekről esetleg majd később a vita során tudok beszélni. A legfontosabb kihívások az ember, emberi jogi témákban, ezek amelyekről beszámolok. Az Emberi Jogi Nemzeti Bizottság előtt komplex helyzetek állnak. A Nemzeti Bizottság most már újabb kihívásokat is lát. Ezek például Szaldarábiával, Arab Emirátusokkal, Bahreinnel kapcsolatosak a Katarral megszűnt a diplomáciai kapcsolat, és egy igazságtalan embargot vezettek be. Egy sor döntés született ebben a témában. Mi úgy gondoljuk, a mi véleményünk szerint ezek az intézkedések igazságtalan szankciók Katár ellen és a minden katári lakos ellen. A múltban 1600 panaszt kaptunk, és az elmúlt évben pedig 6000-et, 4000 az a szomszédos országokkal kapcsolatos erőszakos cselekményekhez kapcsolódtak, a többi pedig egyéb erőszakos cselekményekkel kapcsolatosak. Amikor júniusban a szomszédos országok és Katar között megszűnt a diplomáciai kapcsolat. Hát a diplomáciai kapcsolat megszüntetése az egy jog, de azt akartam mondani, hogy ugyanazon a napon egy sor döntés született, és ma ezekről kell, hogy beszéljünk. Ezek kollektív szankciók. Ezek az országok azt követelték, hogy Katárt 14 napon belül az állampolgáraik hagyják el, anélkül, hogy ezeknek a katári lakosoknak a jogait figyelembe vennék és ugyanakkor azok a katáriak, akik a szomszédos országokban éltek, ők is hetes határidőt kaptak arra, hogy elhagyják az országot, visszatérjenek Katárba. Ez emberjogi jogsértés, a szabad mozgás és a szabad lakhatás jogainak a megsértése. És itt családokkal kapcsolatos problémák is fölmerültek, hiszen szétválasztottak családokat, minden katári családnak vannak olyan családtagjai, akik Szadarábiában, Bahreinben, vagy más szomszédos országban élnek, és emiatt igazságtalanul szétválasztottak családokat. Voltak, akik hát felszól, akik azonnal elhagyták Katárt, a, a tulajdonokat is hátrahagyták, és ugyanez érvényes a többi országra is. A katáriak elhagyták a, az országot. A vállalkozásoknak is nagyon negatív hatással kellett szembenézniük, hiszen elvesztették a dolgozóikat, ingatlanaikat, befektetéseiket. Ezért nevezzük mi ezt kollektív szankciónak. Voltak olyan katariak, akiket elküldtek a szomszédos országok kórházából volt egy fiatalkorú, aki Szaudarábiában volt, egy fogyatékossággal élő, és kiutasították Szaudarábiából. Ez is az egészséghez való jognak a sértése. Szaudarábia aláírta a fogyatékkal élő személyek jogaira vonatkozó nemzetközi egyezményt. A családok szintjén is az embargótól kezdve több családot szétválasztottak. Vannak olyan katári nők, akik most már több mint egy éve nem látták a gyermekeiket, mert másik országban vannak, Nemzeti Bizottságként kapunk tájékoztatást ezekről a helyzetekről. Aztán a vallásszabadság joga, a szabad véleménynyilvánítás joga, ezeket a jogokat is megsértették, és mindez csak attól függött, vagy amiatt következett be, mert Katarral szemben akartak fölépni ezek a szomszédos országok. Ha valaki kifejezi azt, hogy Katárral szimpatizál, akkor bebörtönzik, börtönbe zárják, akár öt évre is, és pénzbüntetésre is ítélik. Nem csak fenyegetésről van szó, hanem ezeket a szabályokat konkrétan alkalmazták is egy sor személlyel szemben. Aztán az igazságszolgáltatáshoz való jog is sérült, mert ezek a katari személyek nem fordulhatnak az igazságszolgáltatáshoz, nem követelhetik a jogaik tiszteletben tartását, nem fordulhatnak panasszal a bíróságokhoz. A legsérülékenyebb csoportról szeretnék most beszélni, 2 millió 400 ezer katári személy él, és plusz a külföldi, a migráns dolgozók is nagy számban élnek nálunk. A migráns dolgozókat érinti leginkább az új szabályozás, közleményeket tettünk közé, és azt kértük a szomszédos országoktól, hogy vizsgálják felül a döntésüket. Nem azt kértük ezektől a szomszédos országoktól, hogy vegyék fel újra a megszakadt diplomáciai kapcsolatot, nem, csak azt kértük, hogy az igazságtalan döntéseiket vizsgálják felül. A nemzetközi szervezetektől is azt kértük, hogy látogassanak el, például az Amnesty International, a Human Rights Watch látogassanak el a helyszínre, készítsenek jelentést, és állapítsák meg, hogy ezek a döntések kollektív szankciók a katáriak ellen, és a családokat szétválasztják ezekre a törvényekre hivatkozva. A Human Rights Watch készítette egy közleményt az emberi jogi főbiztos számára, és mi azt kértük tőle, hogy küldjön technikai missziót Katárba, illetve a szomszédos országokba azért, hogy vizsgálják meg az emberjogi helyzetet, hogy milyen módon sértik meg az emberi jogokat. Ez a technikai misszió megerősítette azt, hogy a bevezetett intézkedések, kollektív, egyoldalú szankciók és egyetemen sértik az emberi jogokat. Ez egy gazdasági háború, hiszen megkülönböztetést tesznek a katariak és a Katarban élő egyéb nemzetiségűek között. Sajnálatos módon a helyzet ez, és több független személy is ezen nemzetközi szervezetek részéről felhívta a szomszédos országokat arra, hogy szüntessék meg a szankciókat. Tehát a technikai misszió és a nemzetközi szervezetek küldöttei is ugyanolyan információt közöltek, ugyanakkor a szomszédos országok nem ismerik el azt, hogy a azt, amit megállapítottak ezek a nemzeti szervezetek. Például a szadarabiai király azt mondja, hogy az intézkedéseket meghosszabbítják, sőt, örökre érvényesek lesznek. Olyan módon beszél, mint az amerikai szankciók Kuba ellen. Ilyen párhuzamoságot használnak. Ez azt jelenti, hogy akár több évtizedre is még érvényben tudják tartani ezeket az intézkedéseket most pedig eh, szeretnék eh, átérni arra, hogy eh, milyen pozitív következményei vannak az embargónak. A rövid bevezetőt követően szeretnék önökkel felhívással élni itt az önök szakbizottságában, és a katari kormány nevében beszélek most. Mi örülnénk annak, hogyha önök, önök maguk is megállapítanák, hogy milyen emberi jogi jogsértések történnek és történtek. Az intézkedéseket ugye továbbra is fenntartják Katar ellen és megköszönnénk, megköszönjük mindazt, amit eddig is tettek Katár érdekében, és megköszönjük, hogyha jövőben is ugyanilyen aktívan lépnek föl. Köszönöm szépen a felszólalását, a bevezetőjét. Néhány kérdést fogunk föltenni a képviselők részéről, és megjegyzéseket fogunk élni. Manescu képviselő. Thank you very much, Chair. Köszönöm, elnök úr. És üdvözlöm Almari urat körünkben, és köszönöm, hogy elmondta, hogy mi is a helyzet, mik a problémák, kihívások Katárban, emberi jogi értelemben. Most már blokád alá helyezték az országot. Az ENSZ emberi jogi főképviselője és a Human Rights Watch nagyon sok jelentést és ajánlást fogalmazták már meg a blokkádot alkalmazó országokkal szemben, és döntéseket is hoztak, hivatalos nyilatkozatokat is tettek, hogy az emberi jogsértések megszűnjenek. Szeretném önt megkérdezni, hogy az ajánlások és a jelentések alapján tükrében tud-e olyan esetekről, ahol megoldódtak a gondok? Sikerült-e például családokat egyesíteni az ajánlások alapján, újra egyesíteni? És mi az, amit megvalósítottak a blokádot alkalmazó országok, például a diákok mobilitása tekintetében, Ugye sok diáknak abba kellett hagynia tanulmányait, mert kényszerítették, hogy elhagyja azt az országot, ahol éppen ö, van. Tehát szeretném tudni, hogy az ENSZ ajánlásokból bármi, még ha kevés is, de megvalósult, te tud-e ilyen esetekről? Bichner kolléga kap szót. Igen, én is Köszönöm ezt a bevezetőt, az jelentést. Ezzel együtt lenne néhány kérdésem. A migráns munkavállalók kérdésében. Nyilván nagy eredményeket értek el, de nem tudom, hogy vannak-e még olyan esetek, ahol a munkavállalótól bevonták útlevelét, vagy egyéb módon korlátozták azt, hogy munkahelyet váltson. Tehát, hogy megfosztják a munkavállalót attól, hogy másik céghez átmenjen, attól a lehetőségtől. Második kérdésem. A házi alkalmazottaknak milyen a helyzete? Arról beszélt, hogy új törvényt fogadtak el az utóbbi évek során, amely szabályozza a házi alkalmazottak helyzetét. De mi van, hogyha mondjuk egy család nem tartja be ezt? Léteznek-e szankciók? Hogyan lehet föltárni az ilyen eseteket, a jogsértéseket? Tehát van-e gyakorlatilag jogérvényesítés a házi alkalmazottak jogai tekintetében? A harmadik kérdés, kör, az pedig arra vonatkozik, hogy mennyire szabad a nyelvhasználat. Állítólag javult a helyzet az utóbbi időben, törvény is elvileg szabályozza ezt, de nagyon általánosan fogalmaz, és, és egyeseket még akár börtönbe is vetnek, amiatt, hogy ö, olyan médiumokat használnak és olyan nyelven, amely, ami tilos. Hogyan állnak a női jogok? Ön nem beszélt a női jogokról, különösen a családon belüli erőszak tekintetében van-e előrelépés? és átruházhatják-e az anyák gyermekeikre állampolgárságukat? És terveznek-e a börtönkörülmények javítására reformokat? Léteznek-e statisztikák arra vonatkozóan, hogy van-e, és ha van, akkor milyen mértékben, körben, arányban kínzás a börtönökben? Tudjuk, hogy vannak eltűntek Katárban, akiknek nem lehet felelni a nyomát. Mi van ezekkel az emberekkel? Avevi detto che ne facevi due, hai fatto un cahier de doléances. Rengeteg kérdés merült itt fel, kettő helyett. Szorája, tessék. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Brüsszelben előadónkat. A női jogok foglalkoztatnak engem is. Érdekes kérdés lenne megvizsgálni például, hogy ön mint az Emberi Jogi Bizottság tagja, amennyiben tett ajánlásokat a kormánynak a női jogok vonatkozásában, ezek mennyire kerültek meghallgatásra? Next question is if... Különösen az előbb is említett állampolgárság átruházás témában. Aztán mennyire kriminalizálja a törvény a gyakorlatban a családon belüli erőszakot. Lekövethető-e ez? Tesznek-e valamit? Történt-e már bárkinek elítélése ilyen alapon? Védik-e a potenciális áldozatokat, vagy a már áldozattá vált személyeket? És tervezik-e az LGBT jogok érvényesítését Katárban? Grazie, Soraya. Austrevicius. Köszönöm, Soraya. Austrevicius képviselő következik. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ezt a bevezetőt, beszámolót. Az emberi jogi kérdés bonyolultsága már is kiderült számunkra. Engem különösen az érdekelne, elnök úr, öntől szeretném hallani, hogy milyen személyes tapasztalata a Nemzeti Emberi Jogi Bizottság működése kapcsán együttműködnek-e önök Európai Uniós tagállamokkal bilaterálisan, vagy közösen, közös programok lebonyolításában? <clears throat> Vannak-e ilyen közös fellépések? Ha vannak, akkor érdekelne, hogy tudna példát mondani ilyenekre. Másodszorban pedig megköszönném, ha a civil szervezetek helyzetéről kicsit beszélne Katárban. Hogyan jellemezné az NGO-k helyzetét, különösen azon NGO-k helyzetét, amelyek emberi jogokkal foglalkoznak, és együtt működnek-e velük. Kán kolléga. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Ali professzornak, hogy eljött hozzánk. Az első a katari állampolgárok bolykott kapcsán kialakult jogi helyzetével kapcsolatos ön Például hogyan értékeli a helyzetet, hogyha katari zarándokok Mekkába szeretnének utazni, ezt a kérdést hogyan lehet megoldani? Van az ön véleménye, az egy egyedi vélemény, vagy van valamilyen közös gondolkodás a probléma megoldásán? Tegnap ugyanebben a szakbizottságban beszéltünk a családon belüli erőszakról, és feltártuk, hogy nagyon sok országban erre vonatkozóan még jogszabályok sincsenek, nemhogy betartás. Katar progresszív, modern országként definiálja magát, de úgy tudom, hogy Katarban sincs kifejezetten a, a családon belüli erőszak elleni védelem és jogszabály ami ezt szabályozná. És végül a véleménynyilvánítás szabadsága és az úgynevezett kiberbűnözéssel kapcsolatos új törvény, vagy Najib al konkrét helyzete kapcsán, aki egy emberi jogi aktivista és blogíró, ön szerint mennyiben érvényesül hazájában, érvényesülnek hazájában ezek a jogok? Köszönöm, Válina képviselő. Köszönöm. Csak néhány kérdést szeretnék feltenni, de egyesekre már választ kaptam, úgyhogy most másokkal állok elő akarják-e önök követni az ENSZ gyermeki jogi egyezményében megfogalmazott ajánlásokat. Gondolok itt a fogvatartás belépési korhatár ez 7 év, ez nem felel meg a nemzetközi sztenderdeknek. Aztán itt a korai, az idő előtti házasságkötés kapcsán is érdekelne, hogy milyen intézkedéseket túlhajtanak foganatosítani, hogy azt visszaszorítsák. Aztán az emberi jogok helyzetét illetően érdekelne, hogy ön mit gondol azt illetően, ami jelenleg történik Gázában, illetve Izrael álláspontjával kapcsolatosan, amennyiben ugye Izrael lő a tüntetőkre. Köszönöm elnök. Én is mondtam már az elején, hogy lesz jó pár kérdés, amit önhöz intéznek majd. Nagyon szűkös itt az időnk az Európai Parlamentnél. 15 percet adok, hogy válaszoljon a képviselők kérdéseire, felvetéseire, és aztán majd le zárhatjuk. Egy három perces következtetés megfogalmazásával tessék. Köszönöm, hölgyeim és uraim, a kérdéseiket, illetve azt, hogy pontosításokat kértek tőlem bizonyos témákat illetően. Vannak itt olyan kérdések, amelyek az ENSZ-hez kapcsolódnak. Ramona asszony beszélt ezekről a döntésekről, amelyeket bizonyos országok foganatosítottak, illetve a család egyesítéshez kapcsolódó problémákról. Egyes országok döntéseket hoztak ebben a témakörben, de sajnálatos módon ezeket a döntéseket nem váltották át tettekre. Az ENSZ technikai bizottsága beszélt ezekről a döntésekről, és ezen bizottság jelentését januárban mutatták be. A döntések nem oldották meg a problémát, a családtagok továbbra is egymástól elszakítva élnek, és a döntések csupán papíron maradtak. Ezek a döntések egyébként nem túlságosan pontosak, és a beindított mechanizmus pedig nem hatékony. Ami a diákok helyzetét illeti, akiket kiutasítottak a blokádot alkalmazó országokból, ugye Emirátusra, Szaudarábiára és Bahreinre gondolok. Nos, őket illetően sajnálatos módon nincs olyan mechanizmus, amely lehetővé tenné tanulmányaik folytatását. És az egyetemek, amelyek ki utasították őket, megtartották a dossziéikat, és ez akadályozza őket abban, hogy máshol folytathassák tanulmányaikat. Felmerült itt egy kérdés a blokkádot illetően, mégpedig Kán úr tette fel, a zarándoklatra is utalt ő kérdésében, és szeretném megerősíteni, hogy június 7-e óta a Szaúd-arábiai királyság kötelezettséget vállalt arra, hogy megkönnyítse a katari zarándokok utazását. Ugyanakkor április 10-én a második blokád napon a katari zarándokokat kiutasították az országból. A szaudarábiai királyság kötelezettségeket, korlátokat szabott, és ezek megakadályozták a katariakat abban, hogy Mekkába zarándokoljanak tavaly. Tehát már nem voltak olyan katari zarándokok, akik Szaúd-Arábiába utazhattak volna január óta. Januárban voltak katari zarándokok, akik Kuwaiton keresztül kerültek Szaúd-Arábiába, őket a zsadai repülőtéren 8 órán keresztül fogva tartották, majd pedig len visszatoloncolták őket Katarba. Tehát láthatjuk, hogy milyen fajta akadályokat gördít Szaúd-Arábia az a útjába. Az ENSZ emberjogi az fordultunk, és a katari delegáció megpróbált a szaúdiakkal párbeszédet folytatni, azonban eredménytelenül. Úgy véljük, hogy Szaúd-Arábia átpolitizálja az arándoklat ügyét, illetve a szent helyek felkeresését, meglátogatását. Hogyha Szaúd-Arábia továbbra is átpolitizálja ezeket a vallási témákat a jövőben, mi továbbra is napirenden tartjuk majd ezt a kérdést, és minden egyes ülésen felemlegetjük, amely üléseket a nemzetközi szervezetekkel folytatunk. Kértünk egy látogatást is, az ombudsman látogatását Szaúd Arábiába, és itt szintén az arándoklat ügye merült fel. továbbra is foglalkozunk tehát ezzel a problémával. Ennyit ezekről a jogsértésekről. Most ami a kihívásokat illeti, amelyekkel szembesülünk, van itt egy nagy kihívás előttünk a blokkádot követően. Ugyanakkor meg állapíthatjuk, hogy ez a kihívás egyben esélyeket, lehetőségeket is teremtett Katar számára. Megállapítottuk ugyanis, hogy Katar az utóbbi időben a minisztertanács úgy döntött, hogy emberi jogi, illetve gazdasági jogi nemzetközi egyezményekhez fog csatlakozni. Ez a blokád után keletkezett ez az esély. A katari emir, ő méltósága azt mondotta, hogy két év múlva parlamenti választásokra kerül majd sor. Ezen kívül más törvények tárgyalása is zajlik jelenleg, például az emberi jogok tiszteletben tartása és erősítése tárgyában. Ez összefügg egyébként a házi alkalmazottak problémájával is. Ebben a Nemzeti Bizottságban e törvénytervezet tett, már 2007-ben bemutattuk a kormánynak, ugye itt arra irányult ez a törvény, hogy a házi alkalmazottakat védje. Azonban az eltelt időben nem ö, sikerült ezt a törvényt ö, kibocsájtani. Azt állapítottuk meg, hogy az öbölmenti arab államok azt szeretnék, hogyha egy egységes törvény kerülne kialakításra. De aztán az öbölmenti együttműködési tanács nem reagált erre az ügyre, és nálunk megszületett végül ez a törvény. Itt Jelenleg több törvény van kialakít, alakítunk ki, amely a házi alkalmazottak jogait védi. Aztán itt néhány kolléga felvetette a sajtóval kapcsolatos problémákat, illetve a munkavállalók jogaival összefüggő dolgokat. Megállapíthatjuk, hogy a törvények, illetve az elmúlt időszakban hozott döntések esetében a munkavállalók egyes esetekben nem tarthatták meg az útleveleiket. Itt, hogyha valódi szendék, van abban, hogy az ILO-val, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel együttműködjünk, akkor a gyakorlatban is gondoskodni kell arról, hogy az idevágó reformokat végrehajtsuk. Hogyha nem tartjuk magunkat ezekhez a, ezekhez a törvényekhez, akkor a munkaadók ellen szankciókat lehet kiszabni. És az elmúlt években megállapítottuk, hogy tényleg voltak szankciók azon munkaadókkal szemben, akik nem tartották magukat ezekhez a törvényekhez. Aztán itt van a nők jogaival kapcsolatos kérdés illetve az, hogy a Nemzeti Emberi Jogi Bizottságban mi a helyzet a nők jogaival. Azt állapíthattuk meg, hogy Katarban több reformot is végrehajtottak e kintetben, de persze minden országban vannak nehézségek, kihívások ezen a területen. Itt van például a gyermekek állampolgárságára vonatkozó kérdés olyan katarin nők esetében, akik nem katari állampolgárokkal házasodtak össze. Nos, itt is megállapítottuk, hogy fennállnak nehézségek. Tájékoztattuk erről a kormányt. Ugyanis a gyermekek jogait összhangba kell hozni, azonos jogokkal kell, hogy rendelkezzenek. A Nemzeti Emberi Jogi Bizottságban megállapítottuk, miután egy év eltelt, hogy fennáll ez a probléma, és a minisztertanács egy döntést hozott az a tekintetben, hogy azonos jogokat kell, hogy élvezenek képzésben, munkajogokat illetően, mint az összes többi gyerek. Most várjuk azt, hogy a katari állampolgársággal kapcsolatos problémák is megoldásra kerüljenek. Tehát a katari nők gyermekei mindenféleképpen hasonló jogokkal, azonos jogokkal kell, hogy rendelkezzenek, mint a többi gyermek, akinek mindkét szülője katari. Ugye itt nagyon fontos a határidő nélküli tartózkodási jog, és más jogok, amelyeket ugyanolyan mértékben kell, hogy élvezzenek ezek a gyermekek, mint azok a gyermekek, amelyeknek mindkét szülője katari. Több törvényt hoztunk, hogy megoldódjék ez a probléma, de továbbra is szorgalmazzuk, hogy a hogy ezen gyermekek szintén megkapják a katari állampolgárságot, akiknek az egyik szülője nem katari. Aztán a reformok, illetve a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos kérdések. Mi a Nemzeti Emberi Jogi Bizottságban évek óta készítünk egy éves jelentést a minisztertanácsnak címezve. És ebben mindig megfogalmazzuk ajánlásainkat az emberi jogok tiszteletben tartása, illetve az emberi jogi helyzet tekintetében Katarban. Tehát évente benyújtjuk ezeket a jelentéseket a minisztertanácsnak. Ebben a jelentésben követeltük a véleménynyilvántás szabadságának tiszteletben tartását. Voltak nehézségek, de helyes irányban indult meg a fejlődés. 95 óta az Információs Minisztérium különböző intézkedéseket foganatosított, ugyanakkor fennállnak még problémák a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatosan Katarban. Nálunk talán jobb a helyzet, ha összevetjük helyzetünket a szomszédos államok helyzetével. Ugyanakkor továbbra is vannak még problémák. Mi a Nemzeti Emberi Jogi Bizottság továbbra is követeljük, és megfogalmaztunk ez irányú ajánlásokat is, hogy a vélemény nyilvánítás szabadságában fennálló akadályokat le kell bontani. Katarban egy újságírói klubot hoztak létre, és ez bizonyosan szerepet játszik majd abban, hogy a vélemény nyilvánítás szabadságának utalban álló akadályokat lebontsa. Aztán itt felmerült egy kérdés a családon belüli erőszak tárgyában. Nos, ez a probléma minden országban tapasztalható, a nőkkel szembeni erőszak, illetve a családon belüli erőszak problémája. Mi a Nemzeti Emberjogi Bizottság több követelést is megfogalmaztunk e tekintetben szemináriumokat szerveztünk a katari szervezetekkel, egyesületekkel együtt, akik a nők jogaival foglalkoznak, és megvitattuk a nők problémáit, a családon belül erőszakkal összefüggő problémákat, számos ajánlást fogalmaztunk meg a minisztertanácsnak címezve. Aztán felmerült egy további kérdés, az, hogy milyen tapasztalataink vannak nemzeti emberi jogi bizottságként a nemzetközi, illetve európai szervezetekkel való együttműködést illetően. Európában is vannak emberi jogi szervek, ilyen jellegű bizottságok, intenzív együttműködés zajlik az arab ö, hálózattal is, illetve az Európai Emberi Jogi Bizottságok hálózatával. Az elmúlt években létrehozták az arab-európai párbeszédet, és a Nemzeti Emberi Jogi Bizottság jelen volt a nemzetközi szervezetekben, amelyek lefolytatták és alakították ezt a párbeszédet. Akár az Európai Nemzetközi Emberi Jogi Bizottságoknál, akár a katari fórumokon foglalkoztunk az emberi jogokkal összefüggő nehézségekkel. Aztán ugye volt egy kérdés a katari NGO-kkal kapcsolatosan. Ez az egyik illetékességi területünk a mi bizottságunknál. Itt is együtt akarunk működni a Nemzetközi Emberi Jogi Bizottságokkal. Itt számos törvény van, amely a nem kormányzati szervezetek, civil társadalmi szervezetek létesítésre alapítására irányul. Mi számos ajánlást fogalmaztunk meg, melyek ezt támogatják, hogy civil társadalmi szervezeteket lehessen országunkban létrehozni. Számos ilyen szervezet van, főként olyanok, amelyek a gyermekek, vagy akár a nők, vagy a fogyatékkal élő emberek jogaival foglalkoznak, és nagyon szoros az együttműködés a Nemzetközi Emberi Jogi Bizottság és ezen szervezetek között. Elnök, köszönöm ezeket a válaszokat. most, amikor a végkövetkeztetéseket vonjuk le röviden, hiszen rögtön következik az együttes ülés az AFET, illetve a SZEDE részvételével Federica Mogherini jelenlétében. Nos, elmondhatom, hogy itt most naprakész információkat kaptunk a helyzetéről az emberi jogokat illetően. Azt hiszem, hogy nagyon sok még a tennivaló e területen minden féleképpen úgy gondoljuk, hogy megvannak a feltételei annak, hogy ezen két oldalú eszmecserét folytatni tudjuk az emberi jogok tárgykörében. Ez annak az együttműködési konzultációs dokumentumnak is a célja, amelyet ma megfogalmazunk, és a DROA albizottság különböző tagjai segítségével formában gyűjtjük fő témánk az, hogy az emberi jogok végrehajtása megerősödjék Katarban. Még egyszer köszönjük az ön jelenlétét, illetve ezt az eszmecserét. Ugyanakkor szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a Bahraini látogatásra nem kerül sor, mert Bahrain elhárította, elutasította ezt. Ugye egy DROE misszió kiküldéséről volt szó az országba, és én azt hiszem, hogy most igencsak indokolt dühösnek lenni ezen elutasítás okán, és megfigyelés alatt tartjuk ezt a témát. Köszönöm, most két perces szünetet tartunk, mert a következő ülésre zárt ajtók mögött kerül sor. Azok a személyek, akik nem illetékesek, kérem hagyják el a termet.